Wir kommen nun zur Abstimmung. Rátérünk a szavazásra. A bizottsággal szemben benyújtott bizalmatlansági indítvány kapcsán név szerinti szavazás lesz. A szavazók kétharmados, illetve a leadott szavazatok kétharmados többségére van szükség ahhoz, hogy ez az indítvány átmenjen. Kérem, foglaljanak helyet. és hangolódjanak rá a szavazásra. Megnyitom a szavazást. Amlik. Na. Ja, bitte sehr. Ja. Elnök úr. A szabályok szerint tudtommal nem szabad uh, ö, transzparenseket mutogatni a parlamentben. Kérem, hogy kérje a kommunista fakció, frakciót, hogy vegye le a transzparenseit, mert egyébként akkor mi is megjelenünk a transzparenseinkkel. Akkor kérjük Önöket, hogy a zászlóikat is távolítsák el az asztalukról. So. Okay.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 Ja, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen. Az elnökök értekezlete november 27-i ülésén a 42-es cikk alapján az Európai Parlament és Tanács közös határozata alapján a LIBE bizottság ajánlásával Giovanni Mutarellit kijelölte adatvédelmi biztosnak, mint ahogy